Jó reggelt kívánok, kolléganők, kollégák. Elkezdjük a megbeszélésünket. Már az egyszer elhalasztott főtitkári meghallgatással a Kont Newsból látják, hogy a nyelvi kiosztás hogyan lesz, és akkor az Európai Parlament költségvetésére térünk át, ami a hármas pontunk, és Üdvözlöm főtitkár urat, üdvözlöm alelnök urat, és természetesen üdvözlöm a parlamenti kollégákat. Szeretném megköszönni a szakbizottság nevében, hogy a nagyon átfogó kérdőívet sikerült megválaszolni. Tomi Muguruca képviseli az európai számbevőszéket, és vasfegyelemmel betartatom a felszólalási időt, kettő percig szólhatnak fel a frakció képviselői kollégák egy percig. Tehát Tomi Moruca. Thank you. Dear Madam Chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm a bizottság tagjait is. Bemutattam az átfogó értékelést az intézmények gazdálkodásáról, illetve a bizottság, a külügyi szolgálat, valamint egyéb intézmények, testületek mentesítési eljárásáról. Összességében a számvevőszék összefoglalása az éves jelentés 9. fejezetében szerepel. Ez az összes intézmény testületet tartalmazza, és egyedi értékelést nem fogalmaz meg. A számvevőszék az MFF végrehajtása során 0,5%-os általános hibarányt állapított meg. 129 tranzakciót vizsgáltunk, 28 kapcsolódott a parlament munkájához. A számvevőszék arra jutott, hogy három kifizetést számszerűsíthető hiba érintett kettő, az állományi juttatásokhoz kapcsolódott, a másik pedig működési költségekhez, amelyeket a pártoknak fizet a parlament. A 9.11-es bekezdésben, a 9.1-es rubrikában részletezzük ennek a hibának a kihatásait a rendszerek hatékonyságára. Röviden szeretnék magyarázatot adni a munkánk megalapításaira. A szemevőszék arra jutott, hogy a parlament nem ellenőrzi rendszeresen a mögöttes dokumentumokat a pártfinanszírozás kapcsán. Gyengeségeket állapítottunk meg a beszerzési eljárásokkal kapcsolatosan is, amelyeket a pártok szerveznek. E tekintetben Két eh, konkrét ajánlást adtunk ki a parlamentnek. Ajánlásunk, hogy erősítse meg az ellenőrzéseket eh, a költségtérítésekkel kapcsolatosan a pártok és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek részére, illetve megfelelő szabályokat kell kidolgoznia a közbeszerzésekkel, a politikai pártokkal kapcsolatosan, és ezeknek a szabályoknak a betartását megfelelő ellenőrzésekkel és iránymutatásokkal kell, hogy érvényesítse. A többi intézményhez hasonlóan a parlamentnek is ajánljuk, hogy további lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a személyzet számára az adott személy személyes helyzetét dokumentálják. Ezeknek a dokumentumoknak nagyon lényeges az időszerű feldolgozása. Köszönöm szépen a figyelmet! és állok rendelkezésre, hogyha valakinek kérdése volna, vagy tisztázásra volna szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, most a főtitkár úr a szó. Elnézést. Először alelnök úr kap szót. Köszönöm elnökasszony, kedves kolléganő kollégák, tudjuk, hogy 2014 az európai választások éve volt. Éppen ezért különleges év volt az Európába történő beruházások, a parlamentbe történő beruházások éve volt. Éppen ezért eh, nagy volt a részvétel, és eh, azt is tudjuk, hogy a választási éjszaka nagyon jó volt. 46 országból 250 rádió és televízió adó volt jelen. Ez pedig a munkánk eredménye. A választásuk után pedig az átmenet hónapjai következtek. Az adminisztráció felkészült arra, hogy megfelelő módon tudjuk fogadni a képviselőket, és nem csak erről volt szó, hanem arról is, hogy a parlament tevékenységét hogyan mutassuk be, hogyan képviseljük. A parlament összes érintett szerve nagyon intenzíven részt vállalt, és az összes szolgálat is oroszlán, oroszlán részt vállalt a felkészülésből. Ami pedig most a költségvetésre vonatkozik, ez egy olyan év volt, amikor a parlament nagyon sok követelménnyel találta magát szembe. Ez vonatkozik az emberi erőforrásokra is, amely nagyon nagy anyagi ráfordítás igényel. 2014-ben a költségvetés 99%-át elköltöttük, és 71 eh, milliót nem sikerült felhasználni. Azonban eh, a Költségvetési Bizottság pozitívan eh, ítélte ezt meg, és a KAK épület luxemburgi finanszírozásra sikerült ezt az összeget át utalni. 88,5 millió sikerült megtakarítani, tehát 2014 egy pozitív év volt. Számos projekt is beindult, nagyon sok pozitív tapasztalatot is sikerült gyűjtenünk. Számos esemény volt, több ezer fiatal jött el ide Strasbourgba, akik nagyon konstruktívan viszonyultak az európai kérdésfelvetésekhez. Azokkal, amelyek érintették őket, ennek pedig eh, roppant jó eredménye volt. Arról volt szó, hogy az európai parlament tevékenységét eh, és az imidzsünket is jobb színben tüntessük fel. Néhány projektet már említettem, amelyek beindultak ebben az évben, tehát például a számítógépes, az IT területre történő beruházások, iPad-ek betörténő beruházások, ezen kívül egyéb beruházások, amelyek eh, olyan eh, tényeket érintettek, amelyek segítségével hatékonyabban lehetett eh, tevékenykedni. Tehát sikerült haladást elérnünk ezekkel a projektekkel, és kijelentettük, hogy szeretnénk elérni a papírmentes munkát, tehát hogy egyre kevesebb nyomtatott papírra dolgozzunk. Emlékeztetnék arra is, hogy 2015-ben, az elmúlt évben az épületekkel foglalkozó munkacsoport segítségével egy körkérdést intéztünk a képviselőkhöz, és megkértük a képviselőket, hogy álljanak el az utazási ládáiktól, és hogy próbáljanak meg minél papírmentesebben utazni Brüsszel és Strasbourg között, hiszen ezzel nagyon jelentős megtakarításokat lehet elérni. Voltak képviselők, akik ezt elutasították, éppen ezért nem volt lehetséges teljes mértékben végrehajtani ezt. Tehát említettem, hogy körkérdést intéztünk a képviselőkhöz, azonban ez nem ért olyan eredménnyel, mint amit szerettünk volna. A 2014-ben megkezdett projekt még nem ért véget. És ennek a célja az, hogy Brüsszelben és Strasbourgban és a nemzeti választó kerületekben is megfelelő instrumentáriummal dolgozhassanak a képviselők. És nagyon fontos a jobb együttműködés is. A tavalyi év során egy év nagyon jó gyakorlatokra is sor került. Ebben az évben lehetővé válik ezen túlmenni. És lehetővé válik az, hogy további eredményeket is elérjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Főtitkár úr. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. A... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék néhány bevezető szót mondani. Ezek rész ebben megegyeznek az alelnök úr által elmondottakkal, ez logikus, hiszen 2014-ről ugyanarról az évről beszélünk. A választási kampány nagyon fontos volt, hogy a parlament a választási kampányon keresztül elérte azt, hogy a Lisszaboni szerződés módosításával ennek szellemében a polgárok közvetlenebbül részt vehetnek az európai politika alakításában a spitzen kandidátok megjelenésével. Ezer újságírót képeztünk tovább ebben az évben. Nagyon attraktív volt a választási napnak a rendezvénye. Minden tagállamon, minden tagállamban minden polgár megérthette, hogy milyen hatással van az ő választásuk az európai az európai um, politikájára és az AI szervezménnyel, az ifjúsági rendezvényel több ezer fiatal vett részt ennek az alakításában. Az elnökség úgy döntött, hogy ez az ifjúsági rendezvény egy rendszeres rendezvény kellene, hogy legyen, lesz. A, a törvényhozási ciklusban kétszer tartjuk meg. 2014-ben volt az első év, amikor a Tudományos Szolgálat, European Parliament Research Service teljes évben működött. Több mint ezer kiadványt készített, amióta elkezdte a munkáját. A képviselők háromnegyede személyesen is használta már ezt a szolgálatot készítettünk egy hatástanulmányt, amely véleményem szerint abszolút példaértékű, és amely a tárgyalóknak lehetőséget ad arra, hogy a tárgyalások során a az intézményközi megállapodás tárgyalásai során elérjék azt, hogy saját hatalmas tanulmányokat készíthessünk, és ne függjünk más intézményektől ezen a területen. Megpróbáltunk a lehető legköltséghatékonyabban működni ennek során. Két a regionális bizottságban és az Econ bizottságban illetve a régiók bizottságának és a gazdaság és szociális bizottságnak is felkínáltuk ezt a lehetőséget, hogy vegyenek ebben a munkában részt. 60 munkatársat állítottak a rendelkezésünkre, további költségek felmerülése nélkül. Nagyon fontos cél 2014-ben, és az új jogszabály alkotási ciklus kezdetekor a a képviselők számára a munkakörülmények javítása. Körülbelül ezer munkatárs költözött át a Demiusz épületbe, ezzel 450 hely szabadult fel, vagy képviselői hely, vagy iroda szabadult fel a főépületben, ezzel 450 képviselőnek jobb körülményei lettek, mint korábban, ez azt hiszem, hogy jó. Emellett igyekeztünk jobb IT felszerelést biztosítani a helyi irodákban is, hogy lássák azt, hogy a helyi irodákban is ugyanolyanok az IT körülmények, mint a irodákban Brüsszelben, hogy ne legyenek különbségek ebben. A Konrad Adenauer épület projektje Luxemburgban. Ez az Európai Parlament legnagyobb hát építkezési projektje, vagy felújítási projektje, ebben sikeresek voltunk, továbbra is kézben tartjuk a költségeket, tehát az előre, a Költségvetési Bizottság által előre megadott számok kereteken belül vagyunk, ami ezen kívül még fontos az az, hogy a költségvetési évek végén megmaradó összegeknek segítségével eh, sikerült eh, a költségeket csökkenteni, és, és eh, vagy meg, e, ezekből is finanszírozni, és azt hiszem, hogy a jövőben a képviselőknek jövőben sem kell a képviselői juttatásokat korlátozni azért, hogy az Adenauer épületet kifizessük, és ugye ez sikerül, ez egy nagyon fontos eredmény. A biztonsági szolgálat internalizálása folytatódik, erről kaptak információt. Nagyobbak a megtakarítások, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk. A kulcsfontosság azonban nem a megtakarítás itt most, ne, és nem is megtakarítások miatt tart, végezzük ezt a feladatot, hanem azért, hogy visszanyerjük az ellenőrzésünket a saját biztonságunk felett és a stratégiai döntések felett. Éppen most nagyon örülök annak, hogy 2009 óta nagyon következetesek voltunk abban, hogy a biztonság területén a saját kapacitásainkat erősítsük. Ezzel most sikerül ezzel a kihegyezett biztonsági helyzetben a két 2015-ös Párizsi támadás óta reagálni a helyzetre. Ami a tolmácsolás és a fordítás területén, most a fordítást emelném ki, a fordítást érinti az, hogy a plenáris jegyzőkönyvét nem fordítjuk le automatikusan minden nyelvre, a tolmácsolás területen pedig azért, mert nem csak kedden szerdán üléseznek a bizottságok, hanem jobban elosztva csütörtökig, jobban ellenőrizzük az éjszakai bizottságot, a tolmácsokra vonatkozó szabályok a delegációs munkában szintén megtakarításhoz vezetnek 10 milliós megtakarításot a fordítás területén, és 15 milliós megtakarítás a tolmácsolás területén, anélkül, hogy a képviselőknek le kellene mondaniuk bármilyen szolgáltatásról. Köszönöm szépen eh, ezt az eh, átfogó eh, beszámolót. Gálvin urat sok szeretettel köszöntöm, a belső auditort megadom a szót. Madam Chairman, uh... Elnök asszony, köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy bemutathatom az éves jelentést a 2014-es évre nézve. A pénzügyi rendelet előírja, hogy éves jelentést készítsünk, uh, megadva a belső ellenőrzések jellegét, számát, uh, az ajánlásokat, illetve az intézkedéseket. Ennek a jelentésnek a tartalma tehát uh, a belső ellenőrzési tevékenység eredménye 2014-ben. A harmadik fejezet leírja a 2014-ben folytatott ellenőrzési munkát, éves munkaprogram alapján működik ez, szisztematikus globális kockázatelemzés alapján. Az AIS e ez alapján priorizálhatja erőforrásait a legnagyobb kockázatokra. Röviden szeretném eh, leírni a 2014-es eh, programunkat. Elsősorban az összességében vett megfelelésre összpontosítottunk eh, az felelősségteljes vezetés elvével kapcsolatosan, ami az hatékonyságot, gazdaságosságot és hathatóságot illeti. Ehhez kapcsolódik az többnyelvűséggel kapcsolatos eljárási szabályzat végrehajtása is, illetve a, hat, az erőforrás hatékony teljes többnyelvűség elve. A tervezés és a tolmácsolással lelátott ülések meghatározása, a tolmácsok allokálása, a létesítmények kezelése, a kódex végrehajtása, a nyomon követése, erőforrás felhasználása, ezek tartoznak ebbe a körbe. Az ellenőrzést az tolmácsolási főigazgatóságnál végeztük el, illetve a legfőbb ügyfeleknél, különböző főigazgatóságoknál és szakpolitikai részlegeknél. Az ellenőrzési jelentésben egyeztettünk az érintettekkel, és a 2015-ös tevékenységünk keretében fogjuk ki, a, illetve adtuk ki ezt a jelentést. A kommunikációs főigazgatóságon belüli Különböző támogatásokat vizsgáltunk. A kommunikációs főigazgatóság megközelítése az, hogy nagyon sok partnerrel keret megállapodásokat kötnek, és javaslatok alapján dolgoznak. Az irányítási struktúra relevanciájának a bizonyítására törekedtünk, illetve ennek a keretnek a legfontosabb elemeinek feltérképezésére. Ennek a jutatási programnak az eredményeit próbáltuk feltárni, illetve hogy ez mennyire felel meg a parlament céljainak, illetve a stratégiai partnerek körének szűkítésére is összpontosítottunk, illetve a költségek elfogadhatóságára és észszerűségére. Ezt utólagos ellenőrzésekkel végeztük, egy kilenc pontos cselekvési tervet állított össze, intézkedési tervet a kommunikációs főigazgatóság. Ez vonatkozik a legfontosabb projektek végrehajtására. 2014 a felülvizsgálat második szakasza a Konrad Adenauer luxemburgi épület esetében. Az építési, kivitelezési költségeket vizsgáltuk, a határidőknek való megfelelést, a célköltségnek való megfelelést, illetve a cashflow kezelését. Az ellenőrzés eredménye az, hogy nagyjából összességében megfelelőnek találtatott ez az eljárás, de rendszeresebb jelentést kell tenni a projekt haladásáról az illetékes hatóságoknak, illetve intézményeknek, az ütemezésről, árakról és hasonló feltételekről. Minden költségről jelentést kell tenni, amelyeket hitelből vagy a parlamenttől származó közvetlen támogatásból hajtanak végre. Ezeket utólagos ellenőrzésre ellenőrzéssel kell meggyőződni. A kommunikációs főigazgatóság intézkedési tervet készített. Egy másik elem a stratégiában a belső menedzsment kontroll rendszerek, amelyeket a tagok hajtanak végre. 2014-ben a tagok fizetését és jutatásait vizsgáltuk. Meggyőződtünk arról, hogy a képviselők jutatásait megfelelően állapították meg, megfelelően fizették ki a vonatkozó szabályok szerint. Az ellenőrzés azt állapította meg, hogy további iránymutatást lehetne adni a parlament tagjainak, illetve az intézkedésekről, a végrehajtó intézkedésekről is bővebb tájékoztatást kaphatnának. A tolmácsok kérik így az elnök, hogy egy picit lassítson le. Excuse me. Elnézést kérek. DG Finance has agreed an action to provide the... A pénzügyi főigazgatóság hozzájárult, hogy eh, javító intézkedéseket tesznek 2016-ban. Középtávú stratégia keretében, eh, hogy egy sor auditot hajtsanak végre az információs technológia területén megfelelő ipari normákat felhasználva a jó informatikai biztonságra és ellenőrzésre. A belső ellenőrzés áttekintette az infrastruktúrát és műveleteket 2014-2015-ben egy sor ellenőrzésben. A 2014-es ellenőrzés az erőforrás hatékonyságra és az folytonosságra összpontosított. A két célja, hogy meggyőződjön arról, hogy az ITEC főigazgatóság megfelel az adatfelhasználási és feldolgozási szükségleteknek, maximalizálva az adatközpont költséghatékonyságát, másodszor felkészítve az intézményt arra, hogy egy katasztrófa helyzetben folytatni tudja az üzletmenetet. A ITEC főigazgatóság a parlamentnek olyan adat központot, infrastruktúrát szolgáltat, amely megbízható, és amelyet jól képzett munkatársak működtetnek legjobb gyakorlatok alapján. Az ellenőrzés azt megállapította, hogy tovább lehet javítani az adatközpont költséghatékonyságát, illetve az infrastruktúra termelékenységét. Néhány kisebb kiigazítással az üzletfolytonosság eljárását is javítani lehet. Intézkedési tervet készítettek erről, validálva az nyitott intézkedések státuszát. Két utókövetési audit zajlik évente, 2014-ben ezek 97 nyitott intézkedés validálására vonatkoztak, csökkentve a maradvány kockázatot a többi intézkedés kapcsán. A legfontosabb ügyek, amelyek a 2014-es jelentése kapcsolatban felmerültek. Egy nagy kockázatú intézkedés maradt még nyitva. 2015-ben az elfogadási kockázat a tolmács közli, hogy a gyors felolvasás mellett még zavaró más hangokat is lehet hallani az előadásban. Összességében a kockázati profiloknak a csökkentése a moderált kategóriába 2015-ben továbbra is folytatódott. Bizonyos régen nyitva álló kérdések az felelős részlegek részéről további auditot igényelnek. Bizonyos intézkedések történtek már, de még mindig vannak lejárt határidejű intézkedések, megállapodásban a menedzsmenttel minden intézkedéshez kockázati mutatót rendelünk. A belső ellenőrzés 2014-es ellenőrzése foglalkozott a demokrácia támogatással, illetve a külpolitikai főigazgatósággal is. Az ügyféle megállapodásra jutottunk a célokról, és nem audit véleményt, hanem ajánlásokat teszünk. A belső ellenőrzési ellenőrzések a demokrácia támogatás területén azt hivatottak megalapítani, hogy az eljárások megalapozottak-e. Hat ajánlást tartalmazza a jelentés, hogy még biztonságosabb legyen a működés. Például, hogy egy iránymutatást adjanak ki a jutatások megítélésére. Az ilyen jutatásoknak meg kell felelniük az átláthatóság és az egyelő elbírálás előfeltételeinek. Az éves jelentés az IAS végrehajtásában minőségbiztosítási programokat is tartalmaz. 2011-től kezdődően az IAS a legnagyobb szintű megfelelőségben működik a professzionális normákkal. áttekintve a kockázati és ellenőrzési folyatokat a legjobb gyakorlatok alapján. Az ötödik fejezet a megalapításokat tartalmazza, a 2014-es tevékenység a stratégiákkal összhangban volt, amelyeket az EAS három éves tervet tartalmaz, a belső ellenőrzés megállapítja, hogy nincsenek jelentős kockázatok 2014-ben, Szeretnék az audit panel tagjainak és a főtitkárságnak köszönetet mondani a támogatásukért és a kiváló együttműködésért. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a jelentést. Markus Pieper az előadó, aki meg is kapja a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az előttem felszólóknak is. Akkor minden rendben van. Minden részlet tökéletesen dolgozik, egymásról igazolják, hogy tökéletesen dolgoznak, tehát akkor mehetnénk is haza. Azonban nekünk van néhány kritikus megjegyzésünk, elnézést kérek, hiszen itt az adófizet pénzéről van szó, és azt mindig jobban lehet felhasználni, még akkor is, hogyha minden rendben van. Az elmúlt hónapokban azon fáradoztunk, hogy elmenjünk néhány főigazgatósághoz. A kutató szolgálatnál voltunk, az INLO, az infrastruktúra logisztikai főigazgatóságon voltunk, a elnökségi igazgatáson, és személyes képet alkottunk a helyzetről, és kidolgoztunk néhány súlypont témát, tehát mondjuk az, hogy hol voltak furlódások, hát nyilván választási év volt, az épületpolitika, a biztonság aspektusai, a ellátás, és néhány egyéb téma is kérdésekhez vezet. Nem fog sokáig tartani, de néhány alapkérdést szeretnék feltenni, amely vélemény szerint még nyitott maradt. Tehát akkor az élelmiszer, a víz, tehát nagyon hálásak vagyunk ezért. Azonban azt is megtudtam, hogy júliustól nem lesz vízünk az asztalon. Hiszen a költségvetési sor, amely a vízellátás szabályozza, addig tart. Tehát igazából ez a képviselők öncsonkítása. Tehát egyre jobban megcsonkítjuk magunkat, és júliusról már vízünk sem lesz. Szerintem ezt egy kicsit eltúloztuk. Tehát eh, szerintem itt a Költségvetési Bizottság itt kicsit elgalopozta magát, és olyan dolgokat csinált, ami nem szükséges. Tehát eh, azért egy kicsit több eh, önbizalomra van szükségünk, hogy megfelelő munkakörülmények között dolgozhassunk. És ez vonatkozik a menzákra, kantinokra, Tudom, hogy a parlament úgy döntött, hogy megszünteti a támogatást, de nem, nem, nem, nem lehet mixet csinálni. Tehát, hogy pályázatot írunk ki, és utána támogatunk. Tehát itt vannak az asszisztensek, itt vannak a gyakornokok, tegyük lehetővé azt, hogy néha ehessenek a menzel. Mi lesz, ha júliusban nem lesz víz? Akkor a vezetékből csorgatjuk át magunknak, vagy eh, hogyan transferáljuk majd ezt a nedűt? A második kérdés a nyugdíjrendszere vonatkozik, a párhuzamos magán nyugdíjra, ami valószínűleg eh, nagyon nagy veszteségeket termel. Van egy külső vélemény, amit bekértünk, és saját magunk is eh, javasoltunk dolgokat, tehát engem érdekel, hogy hogyan állnak a dolgok. Tehát amennyiben eh, a megbízás megvan, akkor mikor gyümölcs, hoz gyümölcsöket? A harmadik kérdés a delegációkra vonatkozik. Megtanultuk, hogy hát eh, vannak itt olyanok, akik hát kirúgnak a hámból, és eh, ez azért messzi utakra is vonatkozik, hogy nyilván nem akarunk a legutolsó garniszálóban lakni, az rendben van, de azért néhány exotikus ország is szerepel az úti terveken, és tényleg olyan költségek keletkeztek, hogy szerintem az adminisztrációnak itt meg kellene húzni a határvonalakat. Aztán általánosan az utazásokról nagyon sok kérdés merült fel, tehát például itt a választási kampány, az elnök választási utazásai. Felmerül a kérdés, hogy milyen utazási eszköz, eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy utazzunk. Aztán a fordítás kérdése, a belső revízió, az nem volt igazából kritikus, tehát az csak egy helyzetfelmérés volt, de az a benyomásom támadt, hogy itt nagyon sok jó potenciál van fordítás tekintetében, és esetleg intelligensebben lehetne alkalmazni, hogy a hatékonyságot növeljük. Hiszen vannak üres járatok, és valahogy a munka tervezéssel ezt esetleg jobban ki lehetne használni, hogy minél többet tudjunk megtakarítani a költségvetésben. Tehát itt a jobb alkalmazásról van szó. A biztonságra is reagálnék röviden. Én mindig megdöbbenek, hogy milyen különbségek vannak Brüsszel és Strasbourg között. Főtitkár úr esetleg eh, el tudná mondani, hogy eh, mi javult konkrétan. És hogy Brüsszelben miért annyira nehéz valamilyen javulást elérni. Ja, dann bleibt mir noch tehát akkor már csak egy megjegyzésem marad, egy személyes megjegyzésem volt. Tehát, hogyha a, a Luxemburg téren új plakát akció van, és tehát az ember agyon csapják ezek a plakátok. Tehát igazából ki, kinek az ötlete ez? Tehát az, hogy Schulz úr az elnökünk, azt nem kell ilyen döbbenetes méretben tudatni országgal, világgal. Tehát a plakát akciót kit szervezi? Mibe kerül ez a plakát kiállítás, és mit akarnak elérni? És uh, szerintem ez elég kritikus kérdés volt, itt be is fejlő. Megadom a szót a főtitkár úrnak a válaszadásra. Okay, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ami a jelentéstevő kérdéseit illeti, igaz az, hogy az a költségvetési sor, amelyből a vizet is finanszírozzuk, az elmúlt három évben folyamatosan csökkent ez az lévő összeg, de azt gondoljuk, hogy a vízzel való ellátás szükséges, úgyhogy meg fogjuk tenni, az, megfogalmazni azt a kérvényt, amelynek köszönhetően feltöltjük ezt a költségvetési sort, hogy tudjuk biztosítani a vízzel való ellátást. Ami a menzát illeti. Az elmúlt években többször kérték tőlünk a mentesítési eljárások során, azt hiszem, hogy 2009-ben kezdődött ez, hogy a támogatás leépítését kezdjük meg. Az elnökség döntése és határozata is ez irányban valósult meg. A parlament most már a a helyet rendelkezésre állítja, tehát a menza Mm, hely, helységet rendelkezésre állja ingyenesen, de mi nem támogatjuk egyébként a költségeiben, tehát nem garantáljuk a megtérülést. Így tehát egy közvetett támogatás valósul meg az új szerződés szerint. A menza üzemeltetésével kapcsolatos költségek, amit mit nekünk kell fizetni, 3 millió euróval csökkennek. A szerződésben az szerepel még, hogy vannak biz, nagyon kedvenc ételek, 11 ilyen kedvenc étel van, emelyeknek az árát kötött árként meghatározzuk, és ezeknek az árát nem lehet növelni, és ezzel ez egy szociális védelmi intézkedés az ezt igénybe venni kívánó munkatársak számára. Ami a nyugdíj alapot illeti, ami a nyugdíjalapot eh, illeti, eh, ezzel kapcsolatban készítettünk, eh, szeretnénk készíteni egy tanulmányt, és eznek az eredményeit majd megvárjuk. Ami a delegációkat illeti, joggal mondta, hogy vannak bizonyos egzotikus helyszínek, amelyek bizony feltűnnek a költségvetésben a magas költségekkel, mm, főleg amiatt, mert messze vannak, és az utazási költségek magasak. Általában parlamentközi egyezményekben meghatározott kötelezettségekről van itt szó. Szívesen elküldünk önöknek egy listát a, ezek jogalapjával kapcsolatban, és hogy mennyiben van arról szó, hogy kötelezettségünk oda elutazni, és mennyiben van szó olyan utazásokról, amelyeket a az elnökség mérlegelési jogkörében döntött el. Ami az elnök utazásait illeti, a választási időszakban ez dokumentálásra került, számos kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, és ezeket meg is kell válaszolni. Ami a tolmácsolást illeti, ami a tolmácsolást illeti, az elmúlt időszakban számos reformot vezettünk be, ezek azok ezek inkább a képviselőktől vártak el ráfordításokat, vagy, vagy a képviselőknek kellett fegyelmezettebben viselkednie annak érdekében, hogy nem minden ülés kedszerden legyen, hanem legyen szerdán csütörtökön, hétfőn, kedden, jobban eloszoljanak az ülések, hogy jobban kihasználjuk a kapacitásokat az esti üléseken is. Én azt gondolom azonban, hogy még további intézkedésekre van szükség ezen a területen. Megpróbáljuk a tolmácsolást 24 nyelven biztosítani. Ez a világon sehol sincs így. Még az ENSZ-nél is csak 6 nyelven megy a tolmácsolás. Tehát, hogyha így akar, ezt meg akarjuk tartani, és meg akarjuk tartani, és sőt, még a jövőbeni bővítéseket is figyelembe akarjuk venni, a Balkánt, vagy esetleg a ciprusi, hogyha a ciprusi egyeztetésre sor kerülne, akkor a török is hivatalos lehet, nyelv lehet, hogyha tehát fenn akarjuk tartani ezt a szolgáltatást, akkor ezt hatékonyan kell tenni, mert különben nem fenntartható ez a szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban a felhasználók által elvárt öm, öm, elvárt öm, új magatartásformák mellett nagyon ö, szükséges a kalendáriumhoz való ö, igazodás. 2005-ből származnak a tolmácsokra vonatkozó munkakörülmények, munkakörülmény meghatározások, azóta nagyon megváltozott az élet a parlamentben. Rövidülések vannak, trialógusok vannak, sok informális szakbizottsági ülés van, nagyobb rugalmasságra van szükség, és most éppen erről egyeztetünk a tolmácsokkal. Azt gondolom, hogy a tolmács kabinokban eltöltött átlag idő ez átlag idő, tehát 10 órát tesz ki heti szinten, ez lehetne magasabb, és a rugalmassággal ezt el is lehet érni. Azonban a tolmácsok között is nagyobb kiegyenlítésre van szükség. Vannak olyan tolmácsok, akik 6 órát töltenek a kabinban, vannak olyanok, akik 16 órát töltenek a kabinba. Egyesek nagyon túl vannak terhelve, mások nincsenek eléggé leterhelve, ez nem helyes így. Persze, helytelen az ösztönző rendszer, és aki új nyelvet tanul a tolmácsok közül, annak többet kell dolgozni és többször ültetik be a kabinba. Aki nem tanul további nyelveket, azt nem lehet olyan jól bevetni a kabinba, és lehet, hogy csak 6-7 órát dolgozik a kabinban. Tehát itt is az ösztönzőket is megfelelően kell alakítani. Emellett meg kell néznünk az előléptetési rendszert is, hogy ez is megfelele a, az ösztönzőknek általában. Azt is meg kell nézni, hogy konkrétan kit akarunk fölvenni tolmácsként, milyen tolmácsokat akarunk fölvenni. Mindennek csak akkor van értelme, hogyha a nyelvi kombinációk olyanok, hogy ezzel lehet a tolmácsokat bevetni, Hogyha nem találjuk meg az ilyen ö, belső munkaerőket, akkor lehet külső tolmácsokat ö, foglalkoztatni. Ez nagyon ciklikus a parlament ütemterve. Vannak olyan hetek, amikor nagyon sokat dolgozunk, vannak olyan hetek, amikor nem annyira. Azt is biztosítani kell, hogy a tolmácsok akkor álljanak rendelkezésre, amikor valóban szükség van rájuk. Ezen kívül a tolmácsolás minősége is nagyon fontos, és itt a tolmácsoknak is van egy sor kérése, amelyek komolyak, fontosak, és ezt komolyan kell venni. Az elnök asszony már az ülés elején azt mondta a hozzászólóknak, hogy legyenek szívesek, lassabban beszéljenek. A tolmácsolás minősége szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy ne beszéljünk túl gyorsan. Hogyha túl gyorsan beszélnek a képviselők, ezt nem lehet letolmácsolni. A tolmácsok számára is nagyon fontos az, hogy a képviselők a saját nyelvükön, anyanyelvükön szólaljanak fel. Hogyha valaki idegen nyelven szólal fel, akkor rosszabb minőségben beszél azt hiszem, hogy a tolmácsok nevében is mondhatom ezt. A tolmácsok azt kérik önöktől, hogy kérem beszélnek lassabban, beszéljenek az anyanyelvükön, Eh, a minőség, a munka minősége sokkal jobb lesz, a tolmácsolás minősége sokkal jobb lesz ezek után. Az utolsó pont, Piper úr, a biztonság kérdése, hogy milyen javulásokra kerül sor. Főleg Brüsszelben éveken keresztül szenvedtünk attól, hogy, a kép, hogy az épületek külső védelmét nem biztosította az állam. Franciaországban megfelelő védelmet kaptunk. Ez a párizsi támadások óta, 2015. januárja óta megváltozott. Most megfelelő külső védelmet kapunk, bár ezt még lehet javítani, főleg létszámban, de van külső védelem. Emellett reagáltunk a merényletekre azáltal is, hogy a két főbejáratot máshogy szervezzük, átszervezzük. Nyilván látták az új főbejáratot a Luxemburg téren. Azt gondolom, hogy ez a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja, de közben hatékony, és közben a Virc főbejáratot is átalakítjuk, és az elnökségnek azt javasoltam hétfőn az illetékes alelnök támogatásával, hogy minden bejárat ugyanazt a szintű biztonságot nyújtsa. A külső homlokzatokat is végig kell gondolni, főleg azokat, amelyek nagy üveghomlokzatok. Ezeket jobban kell védeni, esetleg szétrepedezés ellen megfelelően kell védenünk magunkat a merényletektől, és sajnos Brüsszelben olyan helyen vagyunk, ahol ez a, hát ezen tevékenység koncentrálódik. Nem tudjuk kizárni azt, hogy támadás áldozatai leszünk, és ezért hát gondtalanságnak számítana, hogyha nem tennénk meg a megfelelő intézkedéseket. Szászóli úr. Presidente, grazie. Köszönöm szépen. Szinte már mindent elmondtak amit el lehet mondani. Esetleg eh, most a képviselők is szót kaphatnának, utána majd a vitában majd hozzászólok én is. Nagyon szívesen, tehát eh, megkérem a frakciók a képviselőit, hogy kettő percre korlátozzák felszólalásukat eh, Hogan kolléga a szocialisták részéről. Talán elnök úr, Először az árnyék jelentéstevőknek kellene szót adni. Liberacki kolléga, akkor ön. Dziękuję bardzo. Uzgodniliśmy z panią Ines Ayala Sander, że to ja będę pierwszy Köszönöm szépen. Ayala Sander asszonyjal e, megállapodtunk, hogy én kérek először szót. Hangsúlyoznám, hogy Piper úrral találkoztunk, nem is egyszer, sokszor, és e, nagyon pozitív a benyomásom ennél pozitívabb már nem is lehetne. Köszönöm szépen, Péper úr, az együttműködést. Másodszor üdvözlöm azt, amit az előbb elmondott. Ez üzenet az adminisztráció számára is, vagyis nagyobb önbizalomra van szükség, és nem csak a vízről van itt szó, valóban teljesen elfogadom, amit ön mondott. Nem szabad, hogy féljünk az önmagunkba vetett hittől. Az Európai Számvevőszék és a belső ellenőrzés beszámolója alapján emlékeztetnék arra, hogy egyedülálló intézmény vagyunk. Nyilván fontos az eredményorientáltság, de a hatékonyság is viszont a mi hatékonyságunk parlamenti hatékonyság, mi nem gyufagyár vagyunk. A bürón belülről talán jobban át lehet látni ezeket a kérdéseket, például a biztonsági ügyek. Kaptunk bizonyos tájékoztatást, hogy az adminisztráció hogyan reagált a felmerült problémákra, de hallom, hogy a képviselők panaszkodnak, például szeretnék biztonságban tudni a gyerekeiket az óvodában, illetve szeretnék, hogyha az étterem is biztonságos lenne, ez érthető, de ez pénzbe kerül. Nyolc projekt van folyamatban a bejáratoknál, golyóálló üveget szerelnek fel, ez is a biztonságot szolgálja az étteremben. Összességében elmondható, hogy sokat javult a helyzet a hatékonyság tekintetében. One more minute. Még egy perc. Thank you very much. Köszönöm szépen soha nem fogom elfelejteni, hogy ilyen óriási szívességet tett nekem. Ami a vendégeket illeti, valóban a látogatók ugye problémát jelent, meg kell oldani ezt a problémát, de továbbra is meg kell hagyni a lehetőséget, hogy vendégeket fogadhassunk. Most nem nagyon látok a jelenlegi rendszerhez képest kivitelezhető alternatívát hogyha meg akarjuk tartani a lehetőséget a látogatók beengedésére, akkor megfelelő pénzügyi rendeletre szabályozásra van szükség. A túlzott bürokrácia ügye különösen január 1 -e óta valaki próbáljon beszélgetni olyanokkal, akik a helyi segítségnyújtásért felelősek, és óriási irathegyekkel kell megküzdeniük. Nem csak a 2014-es költségvetéshez kapcsolódik ez, ez a probléma most is érvényes. Ezek a kérelmek, bürokratikus előírások nagyon nehezen teljesíthetők, de azért itt is vannak a javulásnak jelei. 2014-re is vonatkozik ez. Köszönöm szépen. Én is megpróbálok rövid lenni. Először is osztjuk a kantinról szóló véleményt és a biztonságról alkotott véleményét. Ami az utolsó pontját illeti az asszisztensek, itt a plusz dokumentumok az bürokrácia, az a red tape, és a további dokumentum pedig az átláthatóságot szolgálja. Tehát felkértek minket, hogy ezen a téren is legyünk átláthatóak, hogy a dokumentumokat jobban ellenőrizzük. Ez viszont természetesen azt jelenti, hogy a többi képviselő szempontjából ez több bürokráciát jelent. Teljesen egyértelműen azt szeretnénk, amit a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is javasol. Jankowski kolléga kettő percre. Köszönöm szépen. Főtitkár úr. Úgy gondolom, hogy eh, túl sok eh, dicséret hangzott el. Nem szeretném ezeket folytatni, kritikus leszek. Azonban eh, fogadja úgy, hogy nagyon jó a közöttünk lévő viszony. És ezt a jó viszonyt szeretnénk folytatni. Azt mondta, hogy ellenőrzik az irodákat. Az egyes országokban is ellenőrzik az irodákat? Ellenőrzik azt is, hogy az Európai Parlament munkájához hogyan járulnak hozzá, és ezzel elégedett? Ez az első kérdésem. Személyesen én nem vagyok ezzel elégedett. A második kérdésem. Szólt a termelékenységről. Egyetért azzal, hogy a munka hatékonyságát nem csak mennyiségileg lehet mérni. Beszélt a tolmácsokról, mondta, hogy van, aki 7 órát dolgozik, van, aki 16 órát dolgozik, ez számomra nem releváns. Én úgy döntöm el a tolmácsok munkát, hogy jó-e vagy rossz. És teljesen mindegy, hogy valaki 18 órát dolgozik, vagy kevesebbet. Valószínűleg, hogyha valaki 18 órát tolmácsol, akkor már nem lesz olyan minőségű a munkája. Hogy lehet a tolmács tevékenység hatékonyságát mérni? Az adminisztrációs munkatársak munkának a hatékonyságát is méri, és ha igen, akkor hogyan? Ezen kívül mi a helyzete? Itt az adminisztráció néhány dolgozójának az arroganciával, ilyen pofátlan alkalmazottakat máshol nem is láttam, mint néhány parlamenti alkalmazott. És uh, igazából ilyenkor megdöbbenek, hogy mi dolguk van itt a parlamentben. Érdekelne a véleménye, hogyha az Európai Parlamentben mondjuk meghatározott időre szóló szerződéssel dolgoznak. És mondjuk, hogyha decemberben ér véget a szerződés, akkor miért hosszabbítjuk meg azoknak a szerződését, akikkel nem vagyunk elégedettek. És ilyen közalkalmazottak miért vannak itt? Ez ön szerint megfelelő hozzáállás? Köszönöm. Gut, äh, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Vélelmezem, hogy az irodák alatt a külső irodákat értette, tehát a tagállamokban lévő irodákat. Szerintem igen, ott jól dolgoznak, de el kell gondolkoznunk azon is, hogy mit akarunk elérni ezekkel a külső irodákkal közép és hosszú távon. Mert eh, itt eh, nagyon sok feladat jön össze, és eh, eléggé gyakran ezt kommunikáció névvel foglalják össze. Azonban szerintem tisztáznunk kell, hogy kivel szeretnénk kommunikálni hiszen néha nagyon kis, kihelyezett irodáink vannak, 14-15 dolgozóval, akkor nem tudok az egész tagállammal kommunikálni. Tehát kivel akarunk kommunikálni? Éppen ezért azt gondolom, hogy Berlinben a mini parlamentárium egy nagyon érdekes kísérleti projekt. Hogyha működik, akkor találtunk egy olyan eszközt, amivel megfelelő helyszínen 100-150 ezer embert informálhatunk az Európai Parlamentről. Ez lenne a hatékony kommunikáció, információ viszonylag kevés személyzeti ráfordítással. Egy egyszeri beruházás után. Tehát ha a berlini kísérlet működik, akkor el tudom képzelni, hogy ez a válasz válaszra adott, bocsánat, a kérdésre adott válasz része. A második kérdés, hogy a multiplikátorokhoz hogyan alakulnak a kapcsolatok, hát legyenek ezek érdekcsoportok, nemzeti parlamenti képviselők, és így tovább. Tehát a külső irodák feladata szerintem az, hogy ez legyen a fő feladatuk. Ez viszont azt jelenti, hogy az elnökség egy új feladat leírást készít. Ezt támogatom is. A második kérdést, hogy hogy lehet mérni a munka hatékonyságát. Itt is van egy nagyon érdekes kérdés, hiszen azt kérdezi, hogy igazából a pénzügyi rendtartás értelmében kötelesek vagyunk mérni a hatékonyságot, a teljesítményt? Hát tehát a pénzügyi rendtartás értelmében mérnünk kell minden területen, hogy a munka eredménye milyen. Az a kérdés, hogy ezt akarjuk-e vagy nem, objektív módon fel sem merül a pénzügyi rendtartás miatt. Ez a mérés azonban nem csak számszerű, mennyiségi lehet. Igazaban. Tehát, hogyha valaki túl sokat ül a tolmácskabinban, akkor nyilván rosszabb lesz a teljesítménye. Tehát természetesen nem csak a mennyiség, hanem a minőség is kell, hogy érdekeljen. Azonban itt a kabinban eltöltött idő kérdése természetesen összefügg azzal, hogy a nyelvi kombinációja alapján egy tolmács hogyan helyezhető, alkalmazható. Hát, hogyha a nem megfelelő nyelvi kombinációt alkalmazunk, akkor a tolmács nem alkalmazható. Tehát a tolmácsok természetesen hajlandók nyelvet tanulni, de a megfelelő nyelveket kell tanulni, hogy megfelelő teljesítményt tudjanak nyújtani. És a szerződések voltak az utolsó kérdés. Én mindig azt támogatom, hogy kössenek meg, kössék meg a szerződéseket, és utána lehessen ezeket hosszabbítani. Tehát itt hat évre kötünk, egy megállapodást, egy ideiglenes megállapodást, és akkor ezt meg lehet utána hosszabbítani. Köszönöm. Jó lenne, hogyha elmagyarázod az embereidnek, hogy van olyan, hogy 500 euró a tolmács díj néhány alkalmazott esetében. Herbrandi kollég. Dank u wel, uh, voorzitter. En uh, dank u, uh, secretaris. Köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretnék köszönetet mondani a főtitkárnak, illetve Piper jelentéstevőnek. Néhány konkrét kérdésem lenne a főtitkárhoz először is. Amikor a főtitkár először találkozik az elnökséggel, és a jövőbeni költségvetésről beszél. A napirend első pontja az, hogy hol tudunk megtakarításokat elérni. Csak azért kérdezem ezt, mert innen-onnan azt hallottam, hogy a 2017-es költségvetésre 3,9%-os növekedést terveznek. Most felmerül a kérdés, hogy akkor az elnökség mely célokat követi, a főtitkár mely célokat követi. Másodszor az intézményközi megállapodás, ami a megtakarításokról szó, ennek a megtakarításra vonatkozó célkitűzések 281 álláshelyet akarnak leépíteni, 5%-ot ebben segíthetünk, de mi a helyzet, hogyan tudom ezt otthon Hollandiában elmagyarázni, hogy ezzel egy időben a saját a saját kiadásainkat havonta 1500 euróval növelem. Hogyha ezt felszorzom, ezt további 300 munkatársnak a felvételét tenni lehetővé a parlamentben, tehát többet, mint amennyit meg akarunk spórolni. Nyilván vannak jogi megfontolások ezzel kapcsolatban, hogy a nem, miért nem illik bele ez a politika a, az intézményközi megállapodásba, de hogyan tudunk segíteni, hogyan tudom ezt megmagyarázni a polgároknak, ez nem egyszerű számomra. Elnök asszony, az, az általános kiadási jutatások. 2015 áprilisában elfogadtunk egy állásfoglalást, amely a nagyobb átláthatóságról szól, Tavaly október 15-én vele főtitkár úr ebben a szakbizottságban azt mondta, hogy további 75 munkatársra van szükség a szorosabb ellenőrzés, szigorúbb ellenőrzéssel kapcsolatban. Aztán utána szúrópróbaszerű ellenőrzéstől volt szó. A főtitkár azt mondta, hogy Dajong úr és én is írtam egy levelet a főtitkárnak azzal a kérdéssel, hogy ezek a szúró próbaszerű ellenőrzések most valóban megvalósulnak-e. Én Még nem kaptam választ, de az írásbeli válaszokból azt látom, hogy még ez nem valósult meg. Kérdezem, hogy mikor kezdődnek az orosz próbaszerű ellenőrzések az általános kérdésokkal kapcsolatban, és hogyha még nem kezdődött el, akkor miért nem kezdődött el? Gut, äh, herzlichen Jó, köszönöm szépen a három kérdést, ami a parlamenti költségvetését illeti. A parlamenti költségvetés tervezete elkészült, ez az én javaslatom, az illetékes alelnökkel együtt, de ő is egyetért ezzel. 1,7%-os növekedést tervezünk a költségvetésben, ez emellett vannak beruházások a biztonság területén, az elmúlt évben a Költségvetési Bizottság azt mondta, hogy a biztonsági beruházásokat külön kell kezelni, ezek nem képezik részét a normál költségvetésnek. Hogyha azt akarjuk, hogy minél gyorsabban megfeleljenek az biztonsági előírásoknak a a bejáratok, hogy a üveghomlokzatokat megfelelően védjük, főleg a menzákon, ehhez olyan intézkedésekre, beruházásokra van szükség, amit el kell fogadni. Az elnökségnek benyújtottam a javaslatot, ezen kívül a tanács határozata alapján az ír nyelvet be kell vezetnünk, mint további hivatalos nyelvet, ezzel további tolmácsokat és fordítókat kell felvennünk erre a nyelvre is, és ez sem a mindennapi kiadásokat növeli. A, aztán az MFF-fel kapcsolatban igaza van, 5%-nyi megtakarítást kell elérni a posztokban, az álláshelyekben, ezeket megfelelően el kell osztani a főigazgatóságokra. A plenáris úgy döntött, hogy a frakciókat kivétel illeti meg, ez egy politikai határozat, a plenáris hozta ezt a határozatot tehát az adminisztrációt 5%-ban, álláshelyét 5%-ban csökkentjük, de a frakciókat ebből kivesszük. Ha jól emlékszem, ez egy olyan költségvetési sor volt, amelyet az Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és a Költségvetési Bizottság együtt támogattak, tehát egy politikai támogatásról és döntésről van szó. Ami a titkársági, általános titkársági kiadásokat illeti, Múlt héten illetve tavaly, tavaly az 1500 eurós emelésre került sor, ez az egyetlen emelés Um, idén. Ez, hogyha 5 évre számoljuk, az egy 1%-os növekedést tenne ki, meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. Öm, Nyilván a munkatársak is szeretnének, szeretnének kapni a vagy részesülni a béremelésből, ez eddig nem történt meg. Az elnökséggel folytatott intenzív párbeszéd tárgyát képezi ez. Ami a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket illeti, a plenáris azt a döntést hozta, hogy mindez költség szempontból semleges kell, hogy legyen. Tehát egyrészt ellenőrizni kell, a másik oldalon viszont ne, legyen, ne kerüljön ez pénzbe. E, a tavalyi költségvetési eljárásban elmondtuk, hogy ez így nem működik. E, tehát, hogyha teljes ellenőrzést akarnak, akkor 40-70 új álláshelyre van szükség. Ez természetesen a szúrópróbaszerű ellenőrzésekre nem vonatkozik, de hogyha a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kiterjesztjük eh, általános ellenőrzésé, akkor meg megint nem működik. Eh, egyébként egy, erre, ehhez szükséges döntést meg tudjuk hozni, hogyha ezt önök is szükségesnek tartják. Köszönöm. Christensen képviselő következik az LK nevében. Megpróbálom megosztani az időt magam és Szavinyeszki úr között. Három konkrét kérdésem volna. Az első, az Európa TV-vel kapcsolatosan külső tanulmányok is mutatják, hogy fontos lenne folytatni a videó tartalmak gyártását. Ezzel kapcsolatosan megkaphatnánk-e a kérdéses tanulmányokat? Másodszor az etikai kódex május, március 9-ével kapcsolatosan ennek az értékelésével kapcsolatosan többet megtudhatnánk el, és ezt megkaphatnánk el a dokumentumot, és még mielőtt a kollégámnak átadnám a szót, a Peró feljegyzésről szeretnék kérdezni. A PIRO feljegyzés, ha jól tudom, belső dokumentum, de az is kiderült, hogy ezek külső személyekhez is eljutnak. Hogyan lehet megállítani ezt az információ kiszivárgást? Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo przede wszystkim e, panu. Köszönöm szépen. Köszönöm Piper úr Köszönöm ezt a kiváló jelentést, amely nagyon tartalmas és színvonalas. Jó példája a hatékony együttműködésnek a parlamenten belül a politika csapatmunka. Tiszen úrral ezért megosztottuk a kérdésekre szánt időt. Két további dologról szeretnék beszélni. Egyetértek hogy bizonyos költségbeli korlátozások igenis léteznek, de ezek néha groteszk méreteket öltenek. És ez nem segíti elő, hogy a parlament tiszteletben álló intézményként tűjön fel. Lehet, hogy ez technikai kérdés, de van valami, amit nem értek. És ehhez kapcsolódik a kérdésem. Miért van az, hogy kaptunk egy levelet azzal kapcsolatosan, hogy a televíziós csatornák között, amelyeket a helyiségekben nézhetünk, a lengyel csatornák már nem szerepelnek majd a csatorna kiosztásban. Erről szeretnék többet tudni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt is, hogy betartotta a felszólási időt főtitkár úr. Okay. Az első kérdés az Europarl TV. Nagyon szívesen átadjuk a dokumentumot, hiszen véleményünk szerint nagyon pozitívan fejlődik az Európarla TV, de nincs jó neve. Mert ez nem egy televízió, hanem egy videó szolgáltatás. Ma ez teljesen normális, hogy nem csak szövegek vannak, hanem videók is. Akik megnézik a videókat, azok száma egyre növekszik, és az előállítási költségek pedig csökkennek. Tehát az egy személyre jutó költségek, mármint akik megnézik a videót, egyre alacsonyabbak. Tehát néhány éve nagyon jó irányba halad, és nagyon szívesen eljuttatjuk önhöz a dokumentumot. A második kérdésnél olyan gyors volt most a tolmács, hogy a tolmácsot nem értettem. Tehát most én kérem meg a tolmácsokat, hogy lassabban beszéljenek, valószínűleg azért beszéltek gyorsan, mert az eredeti szöveg is gyors volt. Ezt a bilaterálisan megbeszéljük, de legalábbis úgy értettem, hogy itt egy dokumentumról volt szó. A belső dokumentumok esetében hogyan lehet megakadályozni, hogy ezek kikerüljenek. Fáradozunk, fáradozunk a dolgon, és eh, nagyon fontos, hogy a belső dokumentumok belső használatra kerüljenek. Tehát egy büró ülésen is, amennyiben ez nem zárt ülés, százan vannak a teremben. Tehát eh, nagyon nagy a részvevők köre. És nem zárható ki, hogy eh, valaki hozzáférhetővé teszi a dokumentumot. Nagyon érzékeny témáknál zárt ülést tartunk, ahol csak elnökségi tagok lehetnek részt. Tehát, hogyha esetleg a második kérdését megismételné, vagy a kolléganő majd megválaszolja. Csarnecki úr, azt is közölhetjük, hogy ki milyen levelet mikor írt, és el is küldjük önnek. Igen? írásbeli válasz. Még hét kolléga kért szót a frakció felszólalói mellett, tehát úgy néz ki, hogy több írásbeli választ kell majd adnunk. De Jong kolléga a GUE nevében kettő percre. Köszönöm, elnök asszony. Először is nagyon sok minden jó irányba megy, ezt már elmondtam tavaly is, de azért van még néhány kérdés. Tehát az elnökségi dokumentumok frakció alelnöke vagyok, és ilyen tulajdonságomban olyan dolgokat is megnézhetek, amelyek nem nyilvánosak, és úgy gondolom, hogy a válasz nem kielégítő. Tehát azt mondta, hogy bizonyos dolgokat nem lehet publikussá tenni. Tehát mindig azt mondják, hogy a tanács sem ad ki dokumentumokat, mert nagyon érzékenyek, bizalmasak különbséget kell tenni a bizalmas dokumentumok és nem bizalmas dokumentumok között. És szerintem a parlament imázsának jó, hogyha minél több dolog nyilvános. Hiszen az elnökség néha vita nélkül dönt. És akkor semmi lehetőségem nincs, hogy befolyás gyakoroljak a dolgokra. Tehát most nézzük meg a viselkedési kódex felülvizsgálatát, ez a második pont. Néha nehéz volt elkerülni, hogy a képviselőknek ne legyen hogy mondjam, járulékos érdekük. Ez pedig negatív reklám volt. Egy világos rendszert kell létrehoznunk, ahol eh, az érdek ütközések világosan meghatározásra kerülnek. És ezek eh, a viselkedés előírások legyenek a parlament honlapján. És hogy ott igenis eh, jelentsék be, hogy milyen érdekek vannak. Tehát nem kell ezeket elrejteni. Szerintem az elnökségnek ezt napirendre kell tűznie. Támogatom azt, amit Herbrandi úr mondott, az általános kiadási elvekről. Tehát itt a szúrópróbákra nincsen költségbecslés, és nem hallottunk arról, hogy a szúrópróbák hogyan néznek, nézzenek ki, hogy egyáltalán megérje az utolsó megjegyzésem, a tolmácsok körében nagy nyugalmatlanság van, és nagyon sok a kritika. Úgy gondolom, hogy az a helyzet, hogy a kis nyelvek elég gyakran nem állnak rendelkezésre, tehát nincs elég tartalék. Tehát ez itt a táblázott kritikája. És mit tehet a főtitkárság annak érdekében, hogy a tolmácsok körében ne legyen nyugtalanság? Főtitkár úr? Ja, herzlichen Dank. Um, Sie hatten, uh, Herr de Jong, Sie hatten uh, drei Fragen. De Jong úr három kérdést äh, tett fel, illetve négyet. Először is, ami a dokumentumokat illeti az elnökségben, ähm, írásban és világosá tettük, hogy a jegyzőkönyv és a napirend nyilvános a többi dokumentum nem. Itt is különbözően értékelik. Egyesek azt mondják, hogy miért nyilvános, vagy miért nem nyilvános, legyen nyilvános. Tehát politikailag is nagyon különböző értékeléseket hallunk. Ami a magatartás kódexet illeti, ön aktívan részt vett a munkában, Búzák elnök alatt, ahol azt hiszem sikerült egy eh, ambíciózus eh, magatartás kódexet kidolgozni, és eh, ezt aztán sikerült is a politikai frakciók egyhangú támogatásával elfogadni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehet javítani a dolgokon. Itt a kérdések között felmerült az a lehetőség is, hogy beszéljünk a weboldalon arra, te, arról a lehetőségről, hogy a jelentő, jelentéstevők, akik ezt szeretnék, a kapcsolatokat ott tegyék nyilvánossá, e, de önkéntesen, csak önkéntesen. A tolmácsok. A kis nyelveket védjük. vannak kisebb nyelvi egységek is, van egy minimális létszám, van, hát nyugtalanság van a tolmácsok között, ez igaz, de szükség van a módosításokra, reformokra, ilyenkor mindig nyugtalanság van, ezekre azonban szükség van ezekre a reformokra azért, hogy normális áron, méltányos áron hatékonyan tudjunk tolmácsolást szolgáltatni ilyen sok nyelven. Beszél, egyeztetünk a tolmácsokkal azzal kapcsolatban, hogy milyen módosításokra van szükség, az azonban mindenki számára világos hogy módosításokra van szükség. A 2005-ös munkakörülmények dokumentuma teljesen elavult, azóta teljesen megváltozott az ülésszámok, az ülés módok. Erről beszélnünk kell, és javítani kell ennek a szolgálatnak a teljesítményét. Köszönöm szépen. Az utolsó pedig ez Dász képviselő két percre. Jávor Benedeki a szó. Akkor főtitkár úr kérésének megfelelően magyarul fogok beszélni. Az első kérdésem az asszisztensek ezen belül is, főleg a helyi asszisztensek kérdésével kapcsolatos. Ugye január 1-től szigorúbb szabályok eh, léptek életbe, ami vélhetőleg javított valamit a helyzeten, de továbbra is azt látjuk, hogy óriási egyenlőtlenségek vannak, van kb. 20 képviselő, akinek még Brüsszelben sincs egyáltalán asszisztense, ami nehezen teszi értetővé, hogy hogy folyik a munka azokban az irodákban, máshol pedig a 10 fölötti helyi asszisztens dolgozik, és ez továbbra is nyitva tartja azokat az aggodalmakat, amelyek miatt a januárban életbe lépett új szabályokra volt szükség, és a kérdésem az, hogy érzékeli -e ezt a parlament vezetése, és mit készül tenni. A második csatlakozva az általános költségtérítéssel kapcsolatos hozzászólásokhoz, Herbrandi és Jong kollégák hozzászólásához. Én itt elsősorban nem is arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen ellenőrzésekre készül a, a vezetése a parlamentnek, és ennek mi a költséghatása, mert a valódi kérdés az általános költségtérítéssel kapcsolatosan szerintem nem az ellenőrzés, hanem az átláthatóság. És ennek valójában nincsen jelentős munkaerő igénye, és nincs költségigénye, hogy átláthatóbbá tegyük, hogy e, a képviselők egyébként képviselő jogukkal szabadon élve ezeket a pénzeket elköltsék. A harmadik kérdésem, a széndiokszid offsettinggel kapcsolatos, ugye a COP21-re készül a parlament bevezetett, vagy kiszélesítette a széndiokszid offsetting programját. Információink szerint a aranystandard előírások mentén zajlik a, a széndiokszid offsetting, viszont fölmerült, hogy a rendelkezésre álló költségkeret nem elegendő a teljes körű offsettingre az arany standard miatt. És a kérdésem tulajdonképpen az, hogy előláthatólag mennyi az a hiányzó pénz, ami ahhoz kéne, hogy teljes teljes körű offsettinget lehessen az aranystandardnak megfelelően bevezetni. És végül a, a utolsó kérdése a belső whistleblowing szabályok, tehát a közérdekű bejelentőkre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos. Ugye ezek gyakorlatilag a helyi asszisztenseket, nem igazán védik hatékonyan, bár nevesítve vannak a január 1-én életbe léptetett szabályozásban, de nem, nem nyújt nekik megfelelő védelmet. Itt számíthatunk-e javulásra, és eljárásilag pedig, hogy valamivel jobban készítik majd elő a várható vagy esetleges későbbi szabályozás, mint a mostanit. Itt január 6-án kaptunk tájékoztatást, hogy január 1-én életbe lépett az új szabályozás. A parlament bürója előtt tudtommal nem járt ez a kérdés, tehát itt azért lát látok problémákat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jávor úr. Magyarul beszélt. A koordinátoroknál jártam néhány éve, és pedig a költségvetési bizottságban, és igazából ott mérgelődtek, hogy egyáltalán ott voltak a tolmások, mert azt mondta a képviselő, mert én ugyan magyar vagyok, de nem beszélek magyarul, és itt az adófizetők pénzét pazarolják azzal, hogy tolmácsolás van. Tehát teljesen más volt a hozzáállása, mint önnek. Akkor a, az asszisztensek kérdésére áttérve, igen, helyes. Aus meiner Sicht, wenn einige ab und Sicht. Az elnökség szempontjából igen, észleljük, hogy van, akinek egyáltalán nincs asszisztense, éppen ezért az elnökség úgy döntött, hogy az erre a célra szánt összegek 25 százalékát csak is Strasbourgban és Brüsszelben lehet elkölteni. Tehát már nem lehetséges az, hogy a képviselő a részére járó összeg 100%-át elköltse, maximum 75%-ot költhet el otthon. A második kérdése igen, itt is különféle elképzelések voltak a helyi asszisztensek számának tekintetében nincsen túlzás. Az elnökség olyan eredményre jutott, hogy az informális orientációs értékek, hogy a helyi asszisztensek mennyit kapnak, főleg ott azokban a tagállamokban, ahol alacsony az átlagjövedelem, hogy ott ezt a tendenciát kövessék, tehát mondjuk Lengyelországban vagy Romániában, mert nem engedélyezték, hogy észszerű fizetéseket kapjanak megfelelően képzett asszisztenseknek. Éppen ezért az elnökség két dolgot tett, Először is újra fixálta a plafonokat, és pedig az asszisztensi státuszhoz kapcsolva, azonban ezeket a plafonokat kötelezővé is tette. Korábban ezek ilyen informális orientációs értékek voltak, most pedig kötelezőek. Ez pedig azt jelenti, hogy egy-két év múlva meg kell vizsgálnunk, hogy ennek mi volt az eredménye. Hogy esetleg más alkalmazási politikát alkalmazunk néhány tagállamban. Szólt az általános költség általányról, tehát erről is általában nagyon különböző elképzelések vannak a parlamentben, az elnökségben. Az aktuális szabályok pedig a többség véleményét tükrözik az elnökség többségének. Tehát itt a karbon ellentételezés tekintetében az elnökség úgy döntött, hogy eh, itt mindent megteszünk, ami a hatalmunkban áll, tehát eh, az összes parlament által produkált széndiokszidot megpróbáljuk ellentételezni. Tehát ez nyilván pénzbe kerül, és ez természetesen az árakkal függ össze. És eh, az árak pedig összeomlottak. És itt abból indulok ki, hogy itt mi nem lesznek költségvetési problémáink a karbon Tehát itt 250 ezer euróról van szó, és ebből az egészet meg tudjuk oldani. Azonban ez természetesen az árak alakulásával is összefügg. Hogyha kiderül, hogy nem tudjuk az egész offsettinget megoldani, akkor újra kell gondolni a Költségvetési Bizottsággal ezt a kérdést. A negyedik kérdés, hát a whistleblowerekre vonatkozott, mint minden területen. Itt is régóta fáradozunk, hogy egy közös szabályt állítsunk fel, amely az összes intézményre vonatkozik. Mert nem jó az, hogy a bizottságnak van egy szabálya, akkor a másik intézménynek egy másik szabály van, nekünk van egy harmadik. Ez a jogbiztonságnak sem hasznos. Elég sokáig fáradoztunk, és tavaly decemberben világosá vált, hogy nem tudunk közös szabályban megegyezni az intézmények között. Úgy döntöttem ezért, mert szükség van egy ilyen szabályra, hogy szülessen egy döntés, és pedig a belső szabályok értelmében, a parlament belső szabályai értelmében. Egy, van egy problémás eset az asszisztenseknél, a ház többi alkalmazottjánál konfliktus esetében garantálhatjuk, hogy másik helyre visszük őket. Máshol alkalmazunk őket. Tehát ezt megtehetem. Ez a lehetőségem, és így védhetem is őket. A, az adminisztráció esetében ez nem lehet. Tehát egy képviselői asszisztenst nem rakhatok át az egyik képviselőtől a másikhoz. És nem alkalmazhatom az adminisztrációban sem. Tehát ez egy objektív probléma. Tisztában vagyunk vele, de pillanatilag ez a helyzet nem tudunk tovább lépni. Köszönöm szépen. Hét jelentkező van, és mindenkit megkérek, hogy tartsa be az egy percet. Főtikár úr, hogyha ráér, mint a hetette meghallgatjuk, és utána válaszolra. Tehát egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer szeretném feltenni vele úrnak a kérdést a tolmácsolási szolgáltatásokkal kapcsolatosan, hiszen én egyetértek, hogy költségvetési fegyelemre van szükség, de nem a minőség csorbulására. Gondolom tárgyalnak a tolmácsok képviselőivel, és most ki kell várnunk ennek az eredményeit, de amikor arról beszél, hogy a kabinban töltött órák növel, növekednének, illetve a termelékenység, ez mit jelent, hogy csökkentenék kabinonként a tolmácsokat, vagy a parlamenti munkaidőszakban több tolmácsán a rendelkezésre? hogyan képzelik ezt el. És hogyha mondjuk két főre csökkentenék a fülkék létszámát, akkor mi történik? Ayala Sender asszony, tessék. Csak a megtakarításokkal kapcsolatosan figyelembe kell venni, hogy itt engedményeket re kényszerít minket a megtakarítás. Már két további ülésen beszéltünk erről. Ki kell egyensúlyoznunk, hogy mi az, amit meg tudunk takarítani, és mi az, amit törölni kell. Ahogyan a kollégám is elmondta, az administratív rész úgy látszik az nőt, és amikor pedig a képviselők hangját kell hallatni, akkor problémák vannak, néha még üres fülkék is. A másik kérdés, hogyan fizetik a különböző bérleteket? A 90-es kérdéssel kapcsolatosan, hogy mi a CEF, vagyis a stratégiai keret kapcsolata a tízes kérdéssel. Itt most vagy egy viccről van szó, hiszen itt egy 1000 eurónál alacsonyabb összeg eh, szerepel, az elnök közbe, vág, és egyszerre beszélnek. Balcsitis kolléga, következő felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Több kérdésem lenne. Először is a parlamenti munkánk értékelése. Tehát ismeri a helyzetet az újságírók számára. Az első forrás a map ranking, tehát ezt a Vote Watch Europe is csinálja, kiértékeli a képviselőket különféle szempontok alapján. Ez a szervezet nem kapott új forrásokat. A Volt Watch összefüggő ezzel. Tehát főtitkár úr nem gondolja, hogy az Európai Parlamentnek még erősebben együtt kellene működni egy ilyen szerkezettel, szervezettel? Tehát nem lenne jobb, hogy több pénzt kapjanak, és akkor nem nézne úgy ki, hogy kiragadják az összefüggésből a statisztikai adatokat. Tehát itt az étkeztetés és az élelmiszerek minősége, mindenkinek ennie kell ebben a házban, és az a kérdés is ide tartozik, hogy mennyi élelmiszer dobnak ki. Nem lenne jobb, hogyha csökkentenénk a kidobott élelmiszer mennyiséget? Utána nem folytathatja Subin kolléganő egy percre. Köszönöm szépen in o tej eh, napaki, ki se je pojavila, o katero... Ami a közbeszerzéseket illeti, ezzel kapcsolatosan szeretnék feltenni egy kérdést. Úgy tűnik, hogy eh, itt is megállapítottak hibákat. Ezt a hiba százalékot hogyan értékelik? Ki lesz érte a felelős? Egyáltalán vizsgálják ezt az esetet? Azt is megemlítette, hogy eh, az ellenőrzések száma növekedni fog, ezt hogyan fogják kezelni. Akik a költségvetés területén dolgozunk, mi mindannyian tagjai vagyunk a kontbizottságnak is. Az ülések pedig párhuzamosan zajlanak. Biztonsági szolgálatok mennyiben növekedett a költség. A tolmácsolása kapcsolatosan nem értek egyet azzal, hogy ez a költségvet a képviselők munkáját nem befolyásolja. A TRAN bizottságban például a szlovén tolmácsolás már nincsen, illetve más ülések is vannak, ahol az anyanyelvem nem elérhető. Érdekelne, hogy mikor fogják megadni a lehetőséget az összes nyelvre. Maga képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és azt is köszönöm, hogy ezt a meghívást megkaptam, 12 éve dolgozom a Költségvetési Bizottságban. Némi változás van, de nem sok minden. Amikor 10 évvel ezelőtt megkaptuk a költségvetésről a jelentést, akkor egy nyelven nem állt rendelkezésre az előadó, ezért blokkolta az egész eljárás, most meg van olyan, hogy csak egy nyelven áll rendelkezésre egyáltalán novemberben, decemberben egyetlen hét alatt nyolc tolmácsfőkét zártak be, vagy szüntettek meg. Ami azt jelenti, hogy minket is érint ez a probléma, nagyon nagy a stressz, megoldást kell találnunk. Hogyha nincs elég erőforrás, akkor nem tudják a szükségleteket fedezni, pedig a fő prioritás a jogalkotási munka. A tolmácsok a statisztikák szerint 10,7 órát dolgoznak hetente. Ez csak átlag, nem csak a tolmácsolás tartalmazza, a munkájuknak talán a harmada a tolmácsolás. Figyelembe kell venni az betegszabadságokat, évesszabadságokat, stb. Uh, Köszönöm, elnök úr, nagyon sok a kérdésem, de csak egyet fogok feltenni a megtakarításokkal kapcsolatosan és a beruházásokkal kapcsolatosan, hiszen mindig elmondják, hogy megtakarításra van szükség, és azt is elmondják, hogy hogyan lehetne ezt elérni, például a munkahét átalakításával. Tudjuk, hogy egyre több a zöld hét, talán eh, megtudhatnánk, hogy eh, ennek milyen megtakarítási vonzata van. Persze megtakarításra szükség van, de talán újra be kellene fektetni ezt a pénzt, eh, javítva a munkánk hatékonyságát. Az iPad-ekkel kapcsolatosan már hallottunk erre példát, vagy az irodai helyiségekkel kapcsolatosan. Más javaslatok vannak-e a hatékonyságra, amelyek önök szerint javítaná a képviselők munkájának hatékonyságát? Köszönöm szépen. Stász kolléga? Nem. Akkor én is itt vagyok a listán. Három kérdés. Bátorítom önöket, hogy eh, hatékonyabb legyen a tolmácsolás, hiszen van még eh, mit hatékonyabbá tenni. Tehát 24 eh, 60 évre szóló munkatársunk van, tehát ez azt jelenti, hogy igazából a belső munkatársak nyugdíja majd nagy költségtételt jelent. A kabin főnökök esetében is sikerült valamennyit megtakarítanunk, tehát a nyelvi egységek vezetőinél, ami azt jelenti, hogy a tolmácsolás esetében is megtakarítottunk sok mindent, a pártokra rákérdezni. Tehát a szocialistáknak 30 helyük van, a néppártnak 26, a zöldeknek 15, a Guének pedig 13. Tehát szeretném megkérdezni, hogy ezt kivégzi ezt a munkát, tehát a nemzeti pártok, tagok vagy frakciók profitálnak ebből, hogyha ezt megszervezik. Tehát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a tolmácsok kérdése. Nem arról van szó, hogy rosszabbítsuk a minőséget, hanem hogy javítsuk. Éppen ezért egyensúlyba kell hozni a dolgokat, és azt szorgalmaztam mindig, hogy lassan beszélnek a képviselők, anyanyelvükön beszélnek a képviselők, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek a minőséget rontják, és az őrületbe kergetik a tolmácsokat. Tehát, hogyha valaki 300 szót artikulál percenként, az nem fordítható, nem tolmácsolható. 180 szó per perc sem tolmácsolható. És akkor ne csodálkozunk, hogy nem értik meg a kollégákat. Tehát mindenképpen hatékonyabban kell megszervezni a szolgálatot, hogy a képviselők élvezhessék a jó munka gyümölcsét. Tehát úgy kell megszervezni a dolgot, hogy a tolmácsok ott legyenek, hogyha a képviselőknek szükség van rájuk. De úgy kell megszerveznünk, hogy belső alkalmazottakkal oldjuk meg, mert jobban ismerik évtizedeken át a parlamentet, de egy 24 nyelves rendszernek hatékonynak kell lennie, különben nem működik. Az elkövetkezendő hetek, hónapok során erről szeretnénk beszélni is. Tehát hogyan kapunk több teljesítményt? Tehát nem arról van szó, hogy kevesebb, hanem hogy több teljesítményt kapjunk. Mi van akkor, hogyha két tolmács ül a kabinban, januárban beszéltem minden tolmáccsal egyénileg, tehát nem 300 emberrel, hanem Nyolc alkalommal 35 tolmácsról beszéltem, és a tolmácsok egyik jelentős panasza az volt, hogy be kell zárniuk néha a kabinokat, pedig ezt hogy be kell zárni, pedig képesek lennének szolgáltatást nyújtani. Tehát előfordul az, hogy egy ülésen egyszerűen abba hagyják a tolmácsolat, becsukják az ajtót, mert egy másik ülésre mennek. Tehát az ilyen kabin zárásokat el kell kerülnünk, hogyha megvan a megfelelő nyelvi kombináció. Természetesen ez csak egy bizonyos időre oldható meg. Tehát itt korlátozások is vannak, és erről beszélnünk kell. Ajala Szender asszony azt kérdezte, hogy fizetnek-e lakbért a nemzeti parlamentek az itteni irodájukért? Nem. Nem fizetnek. Az összes nemzeti parlament számára ingyen és bérmentve adunk irodát. Ez a nemzeti parlamentekkel történő együttműködésünk része. És az összes nemzeti parlament él ezzel a lehetőséggel. És minden nemzeti parlament, minden kamarája él vele. Tehát volt egy olyan parlamenti ház, amely nem volt, de sokkal hatékonyabb most a nemzeti parlamentekkel való együttműködés, és ez nagyon fontos. Említette, hogy 1000 euró alatt vagyunk, mi az össz, összeg, tehát 60-an voltak ott, tehát ez a 60 ezer euró az egész rendezvényre. De írásban megkapja még az egészen pontos összeget. Bacsitis úr a World Watch-ra kérdezett rá, hogy nem kellene-e szorosabban együttműködni vele, de úgy gondolom, hogy nem az a probléma, hogy eh, külsősök vizsgálják a munkánkat. A probléma az, és így is értettem, hogy részben számunkra mellékes dolgokat fölnagyítanak, és olyan jelentőségűvé tesznek, ami nincs is. Tehát az igazi munka. Tehát, hogy valaki hónapokig dolgozik egy jelentésen előadóként, ami tényleg idegőrlő, tehát ezt nem jelentik. De igaza van abban, hogy beszélnünk kell ezzel az intézménnyel, hogy hogyan képezik le korrekt módon a munkánkat, és hogy ne legyenek olyan torzítások, amelyek nem is függenek össze a munkánkkal. Ez részben a mi felelősségünk, mert nekünk kell adatokat biztosítanunk. Tehát olyan adatokat is biztosítanunk kell, amelyek nem ilyen torszképet képet adnak rólunk. És az élelmiszerek esetében igaza van, ügyelnünk kell arra, hogy ne dobjunk ki annyit. Tehát igazából le is lehet mérni az élelmiszer, tehát hogy ne egy standard adagot kapjunk, aminek az csak a felét tesszük meg, hanem össze lehet állítani mindenkinek a saját adagját, és akkor annyiért fizet, amennyit el is fogyaszt. Szerintem ez megfelelő irányba mutat. Szulin asszony a hibakvótára kérdezett rá. Nem értettem pontosan, hogy milyen területen szólt itt a hibahányadosról, de rákérdezett a biztonságra is, azonban itt a súlypont a tolmácsoláson volt, a kabinokról szólt, biztosíthatom, hogy nem hiányzik a pénz. A tolmácsolási főigazgatóság több millió eurót adott nekünk vissza a tavalyi év végén, mert nem tudták elkölteni. Tehát nincs pénzhiány, emiatt nincsen probléma, hogy a tolmácsokat megfelelően alkalmazzuk. Azonban építészeti problémáink vannak. Nem tudom, hogy az ön bizottsága érintett-e. Tehát nincs elég ülésterem, amely megfelel a szakbizottságok nyelvi profiljának. Tehát ez egy nagy probléma, és ez természetesen a kis nyelve kárára megy. Hiszen esetleg egy szakbizottság olyan teremben van, ahol nincs elég kabin. És hogy nem tudják eh, a kabinok eh, számát megfelelően növelni. Tehát ez természetesen egy eh, épület politikai beruházás kérdése is. És hogyha a jövőben esetleg még több nyelv lesz, mint most, akkor felmerül az a kérdés, hogy nem kell többet beruháznunk ezen a téren. Tehát, hogy úgy, hogy esetleg 25, 26, 27, 28 nyelvvel is dolgozhat egy szakbizottság? Tehát eh, itt eh, mindenképpen eh, lényeg, hogy ezeket a nyelveket is ki tudjuk szolgálni. Tehát nem a pénz hiányzik, nem a munkatársak száma alacsony, hanem egyszerűen az épületeken múlik ez a dolog, hogy olyan termek vannak, ahol nem tudjuk az összes érintett nyelvet elhelyezni. És természetesen, amennyiben lehetséges, megpróbáljuk ezeket a nyelveket a multilingvalizmus elvében alkalmazni. Manka úr is hasonló irányban puhatolózott a nyelvek védelmében. Vón úr végezetül különféle dolgokat említett, de főleg azt a kérdést feszegette, hogy mit tehetünk még annak érdekében, hogy a képviselők munkája hatékonyabb legyen, hogyan tudjuk ezt előmozdítani. Én itt két dolgot említenék. Az első egy olyan terület, ahol már előre jutottunk, azonban még nem értünk célba. Ez a képviselők helyi irodájának a megfelelő információs technikával való ellátása. Ez azt jelenti, hogy bárhol legyen is a képviselő irodája, hogy mobil eszközökkel kommunikál, vagy a helyi irodájából dolgozik, ugyanazok a lehetőségei legyenek, ugyanazokhoz a dolgokhoz férjen hozzá, mint hogyha csak a brüsszeli irodájában lenne. Tehát szerintem ez egy lényeges lépés. Másodszorban a képviselők továbbképzése is hiányosságokat mutat. Itt is van egy projekt, néhány főigazgatóság rendelkezik bizonyos kínálattal, azonban nincsen egy rendszerszerű megközelítésünk a képviselők továbbképzése tekintetében. Gressle asszony itt főleg a politikai pártokra kérdezett rá, és itt a státuszok helyére a politikai pártok kérdése a számbevőzék jelentésében is felmerült itt a pályázati eljárásokban. Itt voltak bizonyos pontatlanságok, tehát főleg abban a tekintetben, hogy a pártok mennyire esnek a közbeszerzési szabályok alá, mennyire nem, de időközben ezt a kérdést sikerült tisztázni. Gressle asszony itt bizonyos európai pártokban meglévő munkahelyekről, státuszokról szólt, még nincsenek olyan jelek, hogy ne alkalmaznak korrekt módon a forrásokat. Azonban mindig minden jelentésnek utána járunk. Tehát 2015 második felében is egy párt és egy európai alapítványnak is utána jártunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még néhány írásbeli kérdést be fogunk nyújtani, lesz e, ennek majd határideje. Szeretne a belső auditor hozzászólni, hogyha nem e, felvesszük a kapcsolatot e, Calvin úrral, az a pénzmosási irányelv megvalósítása érdekében nagyon fontos a készpénz kifizetések korlátozása 5000 euró, 25 ezer euró helyett az ön kritikusan jegyezte meg, hogy itt szigorúbban kell bánni a készpénzzel, ezt meg fogjuk tenni. Szászoli alelnök úr, bocsánatot kell kérnem, mert olyan messze ült tőlem, hogy nem vettem már megint észre, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök ennek a párbeszédnek, eszmecserének, hiszen láttuk, hogy mely prioritásokra koncentrál a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért és az együttműködésért. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 2014-es mentesítésről van szó ezen az ülésen. E, mindannyian elégedettek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az elvégzett munkát méltatták többen is. Köszönetet mondok a főtitkár úrnak a fáradhatatlan munkájáért, a pontos válaszokért, és még két megjegyzésem lenne, ha megengedik. Az egyik Vácitis képviselőhöz, a Vote watch kapcsolatban. Az a parlament elnöksége egy munkacsoportot hozott létre, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, és igyekszik objektíven értékelni a parlamenti munkát. Megkéne alelnök vezeti ezt a munkacsoportot, a munka már megkezdődött, és ők foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Most itt nem arról van szó, hogy mást hagyjuk megít, mást hagyjuk annak megítélését, hogy mennyire aktívak a mm-hmm. képviselők. És a külső megítélők más szempontokat alkalmaznak. A Vote Watch ez egy politikai, politológiai intézmény, és tulajdonképpen a sajtó ezt úgy értékeli, mint hogyha ez mint hogyha ez egy rangsor lenne a képviselők között. A Vote Watch teljesen más, mint a mi munkánk. Mi azt szeretnénk megmutatni a közvéleménynek, hogy hogyan néz ki a parlamenti munka. Aztán emellett nagyon fontos téma az élelmiszerek pocsékolása. Én mindig is fontosnak tartottam a, azt, hogy írjuk ki, hogy a, a, ezeket a közbeszerzéseket a catering szolgáltatásra. Ez nagyon fontos. Vannak már megtakarítások a parlament számára. 63,3 százalék, 2,7 millió euró olyan kiírásokról, közbeszerzésekről van tehát szó, amelyek nem kerülnek semmibe, és nem terhelik a költségvetést. Ez a kérdés mindig felmerül az élelmiszer pocsékolással kapcsolatban. Év végén nyilván értékelni fogjuk még egyszer, és megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek merültek fel és hogy lehet e, ezen még javítani. Utolsó megjegyzés, Csárnyecki képviselő pontosan fogalmazott, nekünk itt kell dolgoznunk, és hát néha a korlátozások, illetve a költségmegtakarítások groteszké válnak, a vízzel kapcsolatban például, ebből tanulságot vontunk le, hogy itt nem szabad megpróbálni e, ezzel e, e, spórolni, mert ennek semmi értelme nincsen. Csánecki úrnak igaza van, néha tényleg saját magunkat karikaturizáljuk, ezt el kellene kerülni. Ez remélem, hogy sikerül, és ezzel az idei költségvetés is sikeres lesz. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy küzdenek a vízünkért, mert hogyha három és fél órát, fél órát kell itt ülnöm, és nincs víz, akkor mm, szünetet kell tartani azért, hogy vizet hozzunk. A kávét már nem kapunk, most már tényleg lassan groteszké válik a dolog. Az európai szembevőszék szeretne hozzászólni, Mongor úr? Thank you, Madam Chair. Köszönöm, szépen, elnök. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez az ajánlás mindenkire vonatkozik, gondolom. A számvevőszék értékeli az erőfeszítéseket és az eljárásokat, amelyeket az adminisztráció elindított annak érdekében, hogy megvalósítsa az ajánlásokat és megerősítse a pártok szerződéskötési gyakorlatát, illetve a költségek felügyeletét. Jelen pillanatban elkezdtük értékelni ezeket a kezdeményezéseket. Az ajánlásokat követjük, és két év elteltével egy utókövetési értékelést végzünk ezzel alkalommal, és ez lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelentéstevője szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon figyelmesen hallgattam a kollégákat. Eléggé nyilvánvalóak a mai súlypontok, tolmácsok. Megtudtam, hogy a tolmácsokat nagyon jól megszervezik, megvan a saját lobbyjuk, ez egy jó dolog, joguk van hozzá. Még egy szót, a map ranking, a képviselők rangsorolásához. Vannak olyan kollégák, akik már ezer felszólalást tartottak. Tehát ez már az Európai Adófizetők Szövetségének eh, a feladata lenne ezt megvizsgálni, csak azért, hogy eh, maga mutogassák magukat, elszórják az adófizetők pénzét. Ennyit mondtam volna. Még egy megjegyzés a biztonsághoz. Klaus Welle múlt héten Brüsszelben használhatta az új kijáratot, ezt a forgóajtót, ez eléggé szűk. És olyan sebességgel ment, hogy a kofferem kívül maradt. Én átmentem, és utána majdnem leszakította a kezemet az a forgóajtó. Tehát szerintem van, hogy úgy kéne beállítani, hogy kofferrel is ki és bemehessünk azon a forgóajtón. Tehát egy picit lassítani lehetne. Köszönöm. Mm. Ja. Ja, also és meine, äh, genau. Vielen, ja, ich bedanke. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni. Tehát uh, itt a panaszláda nem volt annyira tele, mint általában. Köszönöm szépen az eszmecserét, és még egy határidőt szabjunk, hogy mikor nyújthatunk be további kérdéseket. Tehát köszönöm minden jót, és kellemes visszautat. Mi meg folytatjuk a négyes napi rendi ponttal. Ez Szárvama kolléga véleménye, tehát öné a szó. Köszönöm szépen. Vele úr ajánlásával ellentétben angolul szeretnék beszélni, hogy eh, Szarvama kollégát képviseljem, tehát egészen röviden. Három részből áll a véleménytervezet, tehát először is a 318-as szerződéses pont, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 318-as cikke. A második a tanács mentesítése, és utána a számbevőszék. Az első rész itt az európai költségvetés parlament által történő vizsgálatával függ össze. A bizottság felelőssége hogy az eredményekről hogyan tegyen jelentést. Ezen kívül a bizottság jelentését mindenképpen javítani kell, hogy jobban megfeleljen a parlament vizsgálati kötelezettségének. A második pont a tanács mentesítése, tehát a parlament felelős ezért tehát az intézmény nem, a tanács nem veszi komolyan ezt. A tanácssal történő együttműködés hiányossága káros az európai intézmények hitelességének. Másodszorban a tanácsnak javítania kellene a pénzügyi menedzsment átláthatóságán és demokratikus elszámoltathatóságán az európai adófizetők irányában. A harmadik félnek pedig az európai számbevőzék jelentését komolyan kell vennie, hogy az európai alapok intelligensebb módon kerüljenek elköltésre. Tehát eh, a számvevőszéket eh, úgy kell eh, továbbfejleszteni, hogy ne fenyegesse a függetlenségét, integritását és pártatlanságát. Másodszorban az együttműködés a számbevőszék és a nemzeti számbevőszékek közötti együttműködést javítani kell. A harmadik, végül de nem utolsó sorban, a parlament és a tanács egyen jogúan döntsön a számbevő szék tagjainak kinevezéséről. Köszönöm szépen, és elnézést kérek az angol artikulációmért, de nincsen sajnos időm csiszolni kiejtésemet. Wir haben dazu wirklich Verständnis, zumal wir deswegen ja eigentlich auch Dolmetscher. Hát pedig ezért vannak tolmácsok, hogy az anyanyelvén beszéljenek a kedves kollégák, mondja az elnök, Stász képviselő kap szót. Ja, ja, ja. Also ich hab, hm. I didn't see you. Hm? Gut, da, äh, ähm, Ik, ik ben niet de schaduwrapporteur, maar ik, ik sta wel... Uh... Nem vagyok uh, árnyékjelentéstevő, de felolvasom azt, amit az árnyékjelentéstevő Soltész úr javasol. Indachtig heb ik de Engelse tekst van de Igor Soltész... A főtitkári ajánlásokkal kapcsolatosan. Ezt a, az angol szöveget lefordítottam hollandra, és így mondom most el. Igor Soltész szeretne az 5.-14. bekezdése kapcsolatosan módosított benyújtani. Az 5. bekezdés eh, a tanács eh, együttműködési készségének hiányával foglalkozik a mentesítési eljárásban. Erről már sokat beszéltünk, a hiteles együttműködésre ez negatív hatással van. Ötödik bekezdés, ahogyan az előadó megfogalmazza ezt, Igor ezzel kapcsolatosan azt gondolja, hogy túlságosan semleges a megfogalmazás, és szeretné egy kicsit keményebbre fogni ezt a szöveget, hangsúlyozva, hogy a parlament munkájának legitimitását aknázza mindez alá. A számövőszék és a nemzeti audithatóságok közötti együttműködést illetően Igor úgy gondolja, hogy nagyon jó dolog, hogy az ellenőrzésekre összpontosítunk a megosztott igazgatás szabályai alapján, de az zöldek nevében Igor szeretne itt is egy kicsit szigorúbban fogalmazni, benyújt egy módosítást, hogy az együttműködésre nagyobb hangsúly kerüljön, már ami a hatékonysági auditokat illeti. A nemzeti audit jelentésekkel kapcsolatosan, ami a szakpolitikai ajánlásokat illeti, mint foglalkoztatás, egészségügy, stb. Ilyen területeken gyakran jó javaslatok merülnek fel, jobb volna az európai és a nemzeti szinten fokozottabb együttműködést folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kiváló költői összefoglalást. Ayala Sender asszony következik. Estamos asistiendo a que no queda aquí ni nada, nadie, o sea que... Nagyon jó volna, hogyha egy kicsit összeszedettebben tartanánk ezeket az üléseket. Estamos organizar en coordinadores Lehet, hogy úgy kellene ezt megszervezni a koordinátorokkal, hogy mindezt automatikusan vegyék figyelembe hogy ne az legyen, hogy mindenkinek itt gyorsan el kell szaladnia, mert valami más dolga van. Tehát több koordinációra volna szükség. Ami Szárom úr javaslatát illeti, írásban persze nem láttam, ez olyan szöveg, amely egy másik javaslatból származik, vagyis, hogy a tanács részvételét jobban biztosítsuk. Az elnök asszony személyes véleményét is megfogalmazta, hogy valamilyen megoldást dolgozzanak ki, de úgy látszik, ez teljesen irreleváns, hogyha a tanács ebben a munkában nem vesz részt a szocialisták részéről az árnyék előadónak is foglalkoznia kell ezzel a rendelkezéssel, és a tanácsnak is pozitívabban kell a munkához hozzáállnia.